Az elnök. madame. Allora la seduta è aperta. L'ordine del giorno. Az ülést megnyitom. Az első szóbeli kérdés az Európai Bizottság.